Kedves kollégák, szeretnénk kezdeni a munkát. Hiszen már 7 perccel elmúlt 9 óra, az első napi rendi pontunk eszmecsere. A Cezár vezetőjével, igazgatójával, Patrick Kály úrral, aki a körünkben van először, és egy kicsit csalódott vagyok. Úgy látom, hogy nagyon szellősen töltjük meg a padsorokat, úgyhogy ha azt kérhetném, hogy a politikai tanácsadók esetleg segítenének, hogy több képviselőt hívjanak be, az nagyon hasznos volna. Valóban igaza van, de a, a, nem csak a minőség számít, hanem ezért a mennyiség is jó volna, hogy őszinte legyek. Ez szégyenletes, hogy ilyen kevesen vagyunk itt egy ilyen fontos téma tárgyalásán. Patrik, az tiéd a szó. Köszönöm szépen, Brian. Kedves képviselő hölgyek és urak, biztos vagyok abban, hogy a vulkáni felhő, por, hamufelhő miatt nem tudtak többen eljönni, úgyhogy ez jó kifogás tulajdonképpen, hogy diplomatikus legyek. Szeretnék friss információkkal szolgálni a Cezárral kapcsolatosan, és a jövőről is beszámolnék, vagy kitekintést adnék a jövőre, illetve hogy mikor indul majd a Cezár rendszer. Először is megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetek, és tájékoztatást adhatok a Cezár haladásáról. Legutóbb arról számoltam be, hogy milyen jellegzetességei vannak a Cezár programnak és ennek a közös vállalkozásnak. Ez az első PPP, amit ezen a területen indítottunk a legutóbbi beszámolóm óta kiterjesztettük ezt a partnerséget 13 további ipari szereplőre. Két fontos célunk van. Az egyik, hogy kiterjesszük a szolgáltatók bázisát Közép-Európa irányában, és eddig Lengyelországot vontuk be, még csak ebből a régióból, de dolgozunk ezen, és szeretnénk, hogyha olyan országokat is be tudnánk vonni, amelyek Európával szomszédosak, és amelyek szoros kapcsolatot ápolnak Európával, mint Kanada vagy Marokkó. A második célunk az, hogy több nem EU-s ipari szereplőt bevonjunk, hogy a technológiáink interoperábilisak legyenek a világ többi régiójával. Abból indultunk ki, hogy az ipari partnerek különösen amerikai partnerek, azok, akikre gondolunk az Atlanti együttműködés keretében. És ez egyfajta tükrözéses eljárás, vagy egy folyamat, a régiók között aláírtunk, az légtérhasználókkal és más szervezetekkel megállapodásokat. 200 szakértő dolgozik velünk, a légiközlekedés területéről, illetve 60 uh, validálási szakembert is foglalkoztatunk. A Cezár az egyik legambiciózus és komplexebb program, amely most Európában uh, működik. 300 projektünk van, 16 munkacsomag, 2200 uh, szakértő dolgozik velünk 23 különböző országban. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő forrásokat fordítsunk, erőfeszítéseket a munka elveinek kialakításában, illetve az eszközök kidolgozásában. Be kell vallanom, hogy ez sokkal több időt igényel, mint amire eredetileg számítottunk, de sikeresek voltunk abban, hogy működőképessé tegyük ezt a szerkezetet. Büszkén mondom, hogy két év után Két éve dolgozunk a programon, sikeresen elindítottunk minden projektet, és az előre irányzott, előirányzott technikai tevékenységeket megkezdtük. Az első kihívás, amelyet magunk elé tűztünk, amiről a múltkor is beszámoltam, hogy összeállítsuk a programot és elindítsuk, és ez sikeres is volt. A következő feladatunk az, hogy a program eredményeket is hozzon, használható eredményeket. Ez valódi kihívás, hiszen az elmúlt 20 évben körülbelül 200 millió eurót fordítottak ATM fejlesztésre és kutatásra. Az Európai Bizottság, az Eurocontrol elsősorban dolgozott ezen, és különösebb eredményei ennek a kutatásnak nem kerültek át a gyakorlatba. Úgy döntöttünk, hogy a Cezár eredményeit validálni fogjuk működési környezetben. Korábban túlságosan sok kutatási projekt volt, amelyeket teszteltek kutatási laboratóriumokban, jó eredményeket ígértek, de aztán a valódi közlekedésben a valóság tesztjét nem állták ki. Az a tervünk, hogy operatív rendszereket használunk valódi real-life helyzetekben, hogy validálni tudjuk ezeket az eljárásokat, és az irányítók, a pilóták, a mérnökök valóban fel tudják mérni, hogy milyen előnyei vannak az egyes eszközöknek a napi munkakörnyezetben. A nemzetközi validálási csapat segíteni fogja a munkánkat, és megállapítják, hogy a hatékonyságra, a biztonságra, a munkaterhelésre milyen hatással vannak egyes fejlesztések. Hogyha validálási teszteket megfelelően elvégezzük, és az operatív értékelés pozitív, akkor sokkal könnyebb később az egyes eszközöket a gyakorlatban alkalmazni. A második nagyon fontos döntés, amelyet hoztunk, az volt, hogy minden évben lesz egy Cezár kibocsátás vagy indítás egy terméknek a validálása és a gyakorlatban megvalósítás. Az első ilyen kibocsátás idén lesz a távoli irányított tornó tornyok összehangolására vonatkozik ez, vagyis eh, el akarjuk kerelni, hogy feltétlenül a reptéren kell, kelljen dolgozniuk az irányítóknak. Ez javítaná az repülőterek hatékonyságát, az Airbus teszt repülőn fogjuk ezt kipróbálni Stockholmban, és konkrét eredményeink is vannak. 18 projektet finanszírozunk a projektből, és fontosnak tartjuk, hogy operatív eljárásokban tudjanak információt cserélni, illetve optimalizálni tudják az útvonalakat a szakértők transatlanti járatokra is összpontosítunk. Az amerikai, kanadai, brit kollégákkal, portugál kollégákkal dolgozunk együtt, és ez fontos megtakarítást jelenthet, például egy New York-Párizs járaton 1,4 tonna üzemanyagot tudnak megtakarítani, ez igen impozáns szám az Amsterdam, Zürich, Brüsszel, Bécs, Madrid útvonalakat is vizsgáljuk. Összesen 5500 zöld járatot szponzorálunk. Ez nagyon sikeres kezdeményezés volt, hiszen több légitársaság kéri, hogy csatlakozhasson a programhoz. Együttműködünk ezekkel a társaságokkal, hogy ezek a zöld járatok napi gyakorlattá váljanak. Úgy gondoljuk, hogy ez jó módszer arra, hogy teszteljük a Cezár bevezetését, gyakorlati alkalmazását, vagyis közös célért együtt dolgoznak az érdekeltek. Most a bevezetésről is beszélnék, vagyis a, az egyes eszközök alkalmazásáról. Egy tanulmányt rendeltünk a McKinsey cégtől, hogy ne legyenek részlehajlások az OECD szakértőit kértük fel, hogy vizsgálják felül a gazdasági modelljeinket. Az első forgatókönyv az volt, hogy mi történik, ha nem változtatunk semmin, business as usual. A második az, hogyha a szezárt időben elindítjuk, a harmadik pedig az, hogyha egy úgynevezett szinkronizált szezárban gondolkodunk, vagyis hogyha az egyik csoportja most indítja el az érdekelteknek a szezárt, a másik pedig öt évvel, később. Nagyon érdekesek az eredmények. Például az időben indítandó Cezár verzió és a második verzió között 419 millió euró a különbség. Ez körülbelül az EU GDP-nek 0,2%-a, és 328 ezer munkahelyet jelent a Cezár időbeni elindítása. A deszinkronizált indítás vesztességet jelentene 117 milliárd eurót, 72 ezer munkahely kerülne veszélybe, 268 milliárd eurós veszteséget jelentene a harmadik szenárió, a nagyobb késleltetés. Ebben a tanulmányban csak azt vizsgáltuk meg, hogy mi a közvetlen hatása a Cezárnak eh, az iparág számára, a légiközlekedés számára, és nem is vizsgáltuk meg az idegenforgalomra, a regionális eh, gazdaságokra való kihatást. A tanulmányból kiderül, persze ez nem lett meg senkit, hogy a jelenlegi infrastruktúra nem tudja fenntartani a hatékony légiközlekedést. Nagyon fontos a szinkronizáció a Cezár bevezetésében. A kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban az Európai Bizottság, egy javaslaton dolgozik a Cezár bevezetésére nézve, és azt várjuk, hogy a bizottság a parlamenttel egyeztesse az álláspontját, és véglegesítsék ezt. Személyesen úgy gondolom, hogy két alapja van a Cezár sikeres bevezetésének. Az egyik az, hogy megfelelő irányítási modellünk legyen. Olyan tapasztalataink vannak eh, a fejlesztési szakaszból, amelyek rámutatnak, milyen fontos a közös munka. A csoportdinamika sokkal erősebb, amikor egyén vezérelt, különösen amikor fontos változásokat kell bevezetni, és így könnyebb az új operatív paradigmákat bevezetni. És azt is el kell mondanom, hogy nagyon sok jó tapasztalatunk van. Franciák is sokan mondják, hogy ha a britek meg tudnak valamit tenni, akkor mi miért ne tudnánk, hogy egy ilyen kedves közmondással éljek. Egyetlen közös irányítóban gondolkodunk. Ez nagyon fontos a Cezár szempontjából, hogy egyetlen hatóság legyen, amely teljes mértékben felelős a programért, elszámoltatható, és döntéseket kell hozni, illetve döntéseket hoz, amikor az egyes projektcsoportok erre nem képesek. Nagyon fontos nemzetközi szempontból, hogy az USA, Kína és Brazília egyetlen közös tárgyalóval rendelkezzen a határidőket és a többiket illetően. A második alapkövetelmény a finanszírozás. Az alapelvünk az, hogy integráljuk a légiközlekedés résztvevőit egy egységes légiközlekedési rendszerbe. A földdel való összeköttetés is nagyon lényeges, ennek különböző elemei vannak. Ez olyasmi, amit információkezelési szempontból kell megvizsgálnunk, mondjuk az internet, egyfajta intranetes alkalmazás bevonásával. Ez nagyon komplex helyzet, hiszen dependenciák vannak az érdekeltek csoportjai között, ezeknek eltérhetnek az érdekeik. Például az ORH rádió példájával élnék, elsősorban ezzel kommunikálnak a repülőgépek a földi mélyzettel, ez egyébként egy 1950-es technológia. Szeretnénk ezt az ipari műemléket modern kommunikációs eszközökkel felváltani, mint például amilyeneket ma használnak a brüsszeli taxik. Az URH-t viszont csak akkor tudjuk kiiktatni, hogyha mindenkinek megvan ez az új internetes kapcsolata. Nyilván mindenki vár a másikra, hogy ő tegye meg ezt a befektetést, hiszen egyre valószínűleg olcsóbb lesz ez az idő előre haladtával ez az eszköz, és addig nem fognak átállni a légitársaságok, amíg a többiek ezt meg nem teszik egyfajta kritikus tömegben. Ez a gond az új technológiákkal. Az egységes égboltra vonatkozó rendelet meghatározza a bevezetésre egy határidőt, de helyi nemzeti szinten kell valóban betartatni ezeket a határidőket, ez valódi probléma, és olyan határidőket is meghatároz a rendelet, amely előnyben részesíti azokat, akik utoljára lépnek, úgyhogy mindenki kivár. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük az első lépéseket, hogy mindenki minél hamarabb bevonódjon a programba, legyenek ennek működési és pénzügyi előnyei. Az operatív működési előnyök már megvannak, de azért jelenleg van még ellenállás, különösen az olyan operatorok részéről, akik attól tartanak, hogy nehezíteni, bonyolítani fogjuk a munkát. Ami a pénzügyi ösztönzőket illeti, olyan eszközökben gondolkodunk, mint a projektkötvények, hitelek, hasonló konstrukciók, amelyeket arra lehetne használni, hogy legalább meginduljon ez a foly- változási folyamat. A többi befektetés, beruházást az iparági szereplőknek kell megtenniük, de nyilván a közpénzek is megindíthatják ezeknek az, a forrásoknak az alkalmazását. Ez még erősebb volna, hogyha az államok garantálnak ezeket a ezeket az finanszírozási forrásokat. Összefoglalóként elmondanám, hogy jól halad a program, időben vagyunk, és remélhetőleg a 2011-es eredményeink nem sokára megjelennek. A nemzetközi szintéren is jelen vagyunk. Az Európai Unió és az USA között idén írunk alá egy megállapodást amely alapján koordinálni tudjuk a tevékenységünket, és az ICAO-val is kapcsolatot tartunk, biztosítandó, hogy a mi szabványaink világszabványok legyenek. Nagyon fontos, hogy ez a munka eredményes legyen, és az európai intézmények építhessenek a tapasztalatokra, amelyeket ebben a szakaszban nyertünk. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Néhányan szeretnének hozzászólni. A néppárt részéről először Szeszáda úr. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. a néppárt nevében szólok, és a közös álláspontokat próbálom ismertetni. Nagyon érdekes volt az előadás, de sajnálom, hogy nem kaptuk meg előre. Ugye rendszerint a képviselők az ilyen prezentációkat előre megkapják. Nagyon hálásak lennénk ezért ebben az esetben is. Én nagyon lelkes vagyok tulajdonképpen a Cezárral kapcsolatban és hogy a légi közlekedés irányítást a Cézár kereteiben új pályára állítsuk. Ez egy fontos stratégiai elem a belső piac fejlesztése és az EU integrációja szempontjából is. Az EGNOS, a Galileo alkalmazása a polgári légi közlekedésben elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy létrehozzunk egy közös légi forgalmi irányítási rendszert ez különösen a kis repülőtéreken történő landolás szempontjából nagyon fontos. De a Galileóval kapcsolatban mindig új és új nehézségek merülnek fel. Hogyan hat a Galileo késlekedése a Cezárra? Azt hiszem, hogy nehézségek vannak az értékelésben, hogy az egységes rendszer bevezetésének milyen haszna lenne, ezt értékelni kell, és meg kell határozni azokat az azonnali hatásokat, amelyek quick win-ként jellemezhetők, tehát amelyek gyors haszonként már az alkalmazás kezdeti szakaszában jelentkeznek. Itt egy hatalmas projektről van szó. Ez magába foglal különböző feladatokat, a légiforgalom irányítása, a repülőgépek kialakítása területén. És az utóbbi különösen fontos, hiszen még nem kaptunk magyarázatot arra, hogy milyen rendszerekre lesz szükség a fedélzeten. Ezek biztos nagyon költséges rendszerek lesznek, és lesznek olyan repülőgépek, amelyek nem tudnak majd megfelelni az új követelményeknek a repülőgépek tulajdonosai mikor tájékozódnak arról, hogy kapnak tájékoztatást arról, hogy mik a minimum követelmények kilohertzben, vagy az egyéb paramétereket már ismerniük kell az új rendszerek számára. Előterjesztett már a bizottság valamilyen finanszírozásra vonatkozó elképzelést, és hogy mi történjen a régi repülőgépekkel? Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Patriknak megköszönöm a bevezetőt. A Cezár egy nagyon fontos európai projekt, és örömmel hallom azt, hogy jól haladnak a dolgok. De a bevezetőben ön is említette azt, hogy nagyon ambiciózus ütemezést be kell tartani, mert ennek pozitív hatása lehet között a foglalkoztatásra. Természetesen a bizottságtól szeretnék egy reagálást eh, hallani arról, hogy mikor áll elő a bizottság a jogalkotási javaslatával a végrehajtási szakaszra vonatkozóan, és hogyan néz ki a költségvetési oldal itt. 30 eh, milliárd eh, eurótról van szó, ezt ön is jó kihangsúlyozta, a magánszférából ennyire számítunk, és Emellett eh, közép és hosszú távon még külön európai eh, forrásokkal is számolunk. Jó dolog az, hogy ön eh, biztatást ad Például el tudom képzelni, hogy ha valaki beruház a légi közlekedési, légi közlekedési irányítási tarifákba, akkor az kedvezményeket kap. De amit mindenek előtt hallani szeretnék öntől, az az, hogy ön e, számára mi az ütemezés, mik a határidők ön szerint, mikorra kell elkészülni a jogalkotási javaslatnak, hogy ne legyen több késé, késedelem. Erre szeretnék öntől választ kapni. Egy másik dolog, szélesebb keretekbe helyezve a dolgot, globálisan nézve, persze a Cézár nem az egyetlen játékos vagy szereplő, az SGN Amerikában is versenytárs, és fontos, hogy hogyan lesznek interoperabálisak a rendszerek. Ezt az európai technológiát szándékoznak eladni harmadik országokba és meg gondolom, hogy kemény konkurencia lesz, és az európai intézmények is talán tudnának segíteni abban, hogy Európán kívül is a Cezárt jobban tudjuk népszerűsíteni. Azután itt van a hamu felhő, ugye a vulkán kitörés aktuálisan. Kérdezném, hogy a Cezár a jövőben majd milyen mértékben járulhat hozzá ahhoz, hogy tovább eh, finomítsuk például azt, hogy hogyan kell tilalmakat életbe léptetni ilyen esetekben, hogy ne kelljen egy járatot törölni. És még ebben a kontextusban azt is megkérdezném, hogy a Cezár milyen mértékben vesz részt a Single Sky megvalósításában. Azt hiszem, hogy jelenleg indítják eh, a, ezeket a funkcionális egységeket. Jó érzése van ezzel kapcsolatban? Gondolja, hogy be tudjuk tartani a kitűzött határidőket, 2012-es eh, határidőt. És végül egy utolsó kérdésem a Cezárnak az éghajlatra gyakorolt hatására vonatkozik. Ez, gondolom, hogy pozitív hatása lesz a foglalkoztatásra a Cezárnak, de esetleg pozitív hatása lesz az éghajlatra is. 10% emisszió csökkentésről volt szó, ezt emellett a szám mellett most is kitart, vagy esetleg változott ez a szám. És végül a legutolsó kérdésem, a e, e, levegőben a kondenzáció, vagy amikor a fent repülnek a repülők, akkor a, a, ez a kibocsátott kondenzáció is befolyásolja az éghajlatot, és ez összefügg a hőmérséklet, viszonyokkal és egyebekkel. Hogyha a meteorológiai szolgálatok és a régi közlekedés irányítási hatóságok jól működnek együtt, akkor itt is pozitív hatásokat számíthatunk. A Cezár kapcsán számít arra, hogy itt javulhat ezen a téren a helyzet? Köszönöm. Meissner asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is eh, szeretnék eh, köszönetet mondani az előadónak. Már sok kérdés elhangzott, és rövid leszek, és nem sokára el kell mennem, majd a kollégám veszi át a helyemet, de mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy nagyon érdekesnek tartottam, amit elmondott. Két kérdésem lenne. Az egyiket ön is említette már, a greening, a zöldítés a levegőben, a Single European Sky és a Cezár eh, közötti koordináció révén akarunk megtakarításokat elérni, hiszen a gazdasági szempontok mellett fontos eh, a, a környezetvédelmi szempontok és a régi közlekedés eh, kapcsán. A Single European Sky koordinátora Jezsemborszki úr továbbra is igényli az ő segítségét. Azután, eh, amiről eh, Alkadraui úr is beszélt, ugye a hamu felhő, eh, lát lehetőséget arra, hogy esetleg a technológiák továbbfejlesztésével talán kevésbé lesznek érzékenyek a repülők az ilyen apró levegőben levő hamuré vagy egyéb por részecskékre. Végül ön azt is említette, hogy Európa segítségére is szükség van. Ez pénz lehet, vagy esetleg különböző akciókkal, vagy nyilvános programok szervezésével is tudunk támogatást adni? Foster asszony. Uh, thank you, Chairman, and thanks to Patrick. Uh, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm Patricknek, hogy eljött és informált bennünket Nem tudom, hogy kaphatnánk -e a bemutatott diákból, az anyagból, ez jó lenne. Nagyon érdekes az, hogy hogyan is állnak a dolgok, és hogy ismét itt van, visszajött a vulkánhamu e, Európa fölé. Azt hiszem, hogy ön is tudja azt, hogy ez a parlament és Brian az elnökünk is támogatta az ATM-ben bekövetkezett változásokat. Már két éve foglalkozunk a témával, és nagyon vártuk ezt a folyamatot. Viszont tudni kellene azt, hogy a tagállamok is annyira elkötelezettek-e, mint amennyire kellene, hogy azok legyenek ugyanis itt nagyon sok közpénz van, közpénz van kockán, ahogy ön is elmondta, e programok megvalósításához nagyon sok közpénze van szükség. Mi lesz mind ennek a kimenetele? Természetesen időbeni korlátok is vannak, egy ütemtervet kell kialakítani, itt nemzetközi rendszerekről van szó, ezeket időben kell létrehozni. Ez, ennek pénzügyi kihatásai is vannak. Az NV bizottságban foglalkoznak a kollégák a különböző témákkal, a torlódás sok a dugók, a dugó díjazásával kapcsolatosan. Tehát meg kellene nézni, hogy mindez hogy hat ki költségszinten is a légi közlekedés a vállalatokra, az utasokra. A functional space blokkokról is volt már szó, kollégák utaltak. E, ez is részét képzni az egész témának. Jarzembowski úr megpróbálja az embereket a különböző fővárosokban rávenni arra, hogy támogassák ezt a rendszert. De más témákkal is foglalkozni kell. Tehát nagyon-nagyon sok a téma, amelyet nem lehet lefedni igazából, és ez egy nagyon technikai jellegű, bonyolult terület. Ami a hosszú távú hasznot illeti, azt hiszem, hogy ez még nagyon-nagyon távol van, ezt is el kell fogadnunk azonban, hogy nem lehet leállni. Nagyon szépen köszönöm, Patrik, hogy eljött ide a bizottságunkba, és informált bennünket a jelenlegi helyzetről nekünk is fel kell gyorsítani ezt a munkát, ezt minnyájunknak el kell ismerni. Köszönöm Kancsán úr, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm Patrik úrnak az előadását. Én is úgy gondolom, hogy hasznos lett volna, hogyha megkapjuk előzetesen ezt az előadást, hogy egy kicsit jobban felkészülhessünk a kérdésekre, hogy ne ismételjük meg dolgokat. Én is ugyanebbe a, az irányba javasolnám, hogy induljunk el, az egységes európai égboltra szükség van. Azt hiszem, hogy az, azt kell támogatni, hogy egy egységes, egy hatóság jöjjön létre, mert gazdasági, pénzügyi szempontból csak ez a járható út, ahogy már ezt mondta az EPP beli kollégám is. Tehát ami a védelem témáját illeti, nevezetesen, hogy ezt az új európai rendszert megvédjük különböző kiber támadások ellen, terrorista támadások ellen is egy fontos dolog lenne, és nem tudom, hogy hogyan foglalkoznak ezzel a témával, vannak-e programok. Jó lenne megérteni azt, hogy milyen típusú együttműködés létezik például Szézár és a dél-amerikai országok között, vagy a volt Szovjetunió országai között. Volt egy dia, amely arról szólt, hogy hogyan lehet védeni például a katonai térséget, tehát a légi katonai térséget az új európai rendszerben maximálisan kell biztosítani a kihasználtságot is. Az együttműködés fontos minden területen, az amerikai iparban, iparágazatban két kompatibilis rendszer is létezik. Köszönöm, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék szólni a Cézár és az Egységes Európai Égbolt közötti együttműködésről. Hogyan hat ki ez az együttműködés a ö, ö, működő légi ö, blokkokra? Vannak-e problémáik a biztosítás területén, vagy pedig a finanszírozás területén? Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, és beruházók is, amelyek részt vesznek ebben a közös kezdeményezésben. Jó lenne tudni az, hogy ön szerint hiányoznak-e a pénzügyi lehetőségek, és hogyha vannak ilyenek akadályok, például a pénzügyi akadályok, hogyan lehet ezeket lebontani, megoldani. E, itt egy közös vállalkozásról van szó, és ez azt jelenti, hogy kevésbé szennyező e, motorokra van szükség, például sokkal energiahatékonyabb motorokra. És nem csak a jelenlegi helyzetet kell figyelembe venni, például a, a füstfelhőket, hanem a Európában más problémák is felmerülnek. Ajala Szender képviselőasszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a bemutatóját is, és természetesen ez a szakbizottság hagyományosan fontosnak tartja, hogy a pénzügyi perspektívákat is megvitassa a Cezárral kapcsolatosan, hiszen ennek vannak aspektusai, amelyek a biztonsághoz kapcsolódnak, a légiközlekedés javításához és az európai tér, légtér fejlesztéséhez. Nagyon fontos a védelem megerősítése szempontjából az ipari szempontok figyelembevétele és a technológiai szempontok figyelembevétele. Az európai ipar számára is nagyon lényeges a Cezár. Kérdés, hogy ön tudna-e erre vonatkozó adatokat szolgáltatni, tehát nem csak az Eurocontrol szempontjából, amely gyakorlatilag az interlokútor ebben az esetben. Ön tud-e az új vulkánihamó válság kapcsán ebben a helyzetben tud-e segíteni az ön szervezete, és milyen támogatást tudnak, tudnánk mi nyújtani az Európai Cezár projektnek? Köszönöm. Köszönöm a magam részéről. Én is szeretném hangsúlyozni, Patrick, hogy sokan rákérdeztek a Cezár és a Single Sky közötti kapcsolatra, illetve arra, hogy Zembowski úr milyen munkát végez ezekben a témakörökben. Világos üzenetre van szükség, vagyis hogy hol kapcsolódnak ezek az erőfeszítések, ez nagyon hasznos volna illetve szó volt arról is, hogy milyen sebességgel haladunk a tagállamokkal összefüggésben. Itt sokszor frusztrációval találkozunk. Foster asszony is elmondta, hogy ez nem egy újszülött ez a projekt, hanem, hanem már kezd serdülőkorba érni. Tehát nem friss ötlet ez, látjuk az előrehaladást, de nem olyan ütemben, ahogyan arra számítottunk volna mondjuk 2011-re, amikor kezdtük ezt a munkát. Nagyon érdekes volna, hogyha feltárná a kapcsolatot a vulkánok és a tagállamok erőfeszítései között, amikor a vulkánok aktívabbak, akkor a tagállamok jobban szeretnének haladni a Single sky és aztán amikor csendesebbek a vulkánok, akkor a tagállamok sem annyira lelkesek. Lehet, hogy inkább több vulkánkitörésre volna szükség, mint kevesebbre, és így a tagállamok szorgalmasabbak lennének, és szívesebben foglalkoznának az egységesítés témájával. Harmadik, utolsó gondolatom, a McKinsey tanulmány nagyon érdekes volt, ön is utalt ennek az eredményeire az előadásában. Különösen érdekes a forgatókönyvek esete, vagyis hogy milyen előnyökkel szolgálhat a Cezár. Az egyik legfontosabb probléma, amivel szembe találjuk magunkat, egyfajta aggodalom, vagy félelem, bizonytalanság, a tekintetben a legirányítók körében, hogy ez talán veszélyeztetheti az ő munkájukat, a megélhetésüket, az üzleti érdekeiket. A McKinsey tanulmány mintha arra mutatna rá, hogy erről szó sincs, hogyha valóban nem kell ettől tartani, akkor hogyan tudjuk meggyőzni a légirányítókat, most Dominikra tekintek, különösen a francia légirányítókat, hogy ez egy valós lehetőség, és nem fenyegetést jelent a munkahelyek szempontjából, tehát különösen ugye a francia légirányító körében, de általában a légirányító körében vannak ilyen félelmek, hogy az munkafeltételek romolhatnak, vagy veszélybe kerülhetnek munkahelyek, ezen gondolkodtak-e, illetve ha igen, akkor hogyan tudjuk meggyőzni az érdekelteket, és a légirányítókat arról, hogy ez előnyökkel is szolgálhat ez a fejlődés. a bizottság szeretne-e szólni, Boldvin úr? Köszönöm, elnök úr. Soha nem halasztom el a lehetőséget, hogy felszólalja, különösen, hogyha ki úr válaszolhat a kérdéseimre, de erre talán majd máskor sort kerítek. Ez egy... Oké, okay, köszönöm szépen. Ki úr válaszolhat a kérdésekre? Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el Megpróbálok valamennyire válaszolni. Először is, hogy mi a kapcsolata a Cezár és a Single European Sky között. A Cezár az egységes európai légtér egy része. A Single European Sky a Cezár nélkül nem valósul meg, és ez fordítva is pontosan így van. Különösen, vagy konkrétan, amikor új technológiákról beszéltem, új berendezésekről, a jogszabályok segítenek eh, majd eh, mindezt eh, megvalósítani, és így biztosíthatjuk azt, hogy eljön az az idő, amikor minden, ki, minden ország Európában ugyanazt a technológiát alkalmaz, és mindenkire a Single European Sky rendelet vonatkozik. Jazemborski úrral többször is tárgyaltam, aztán nyugodtan elmondhatjuk, hogy a e, Cezárhoz képest elég e, elszigetelten kezeltük a többi kérdést, és csak a közelmúltban kezdett e, Jazemborszki úr igazán beindulni és konzultálni. Nem volt igazi párbeszéd a Cezár és a Fabok között. A funkcionális régi blokkok kapcsán, itt különböző végérő a védelem, az országok, tehát különböző szereplők aktívak, de ők is foglalkoznak az új légtér struktúrákkal, erre szükség van, de ez egy rövid távú gondolkodás, itt gyors eredményekre van szüksége. És most eljutottak oda, amikor eh, kell beszélni az új technológiákról, és arról, hogy hogyan lehet jobban koordinálni, hogyha új rendszereket vásárolnak. Viszont nem segít eh, az, hogy nincs egyetlen egy olyan fab sem, amely ugyanazzal a rendszerrel működne. Mindegyik fab különböző rendszerrel működik, és talán ez az oka annak, amiért meg kell várnunk, amíg a Cezár elég kiérlelődötté válik, és elkezd működni. Nem mindegyik, de néhány fabbal kapcsolatban igaz az, hogy még mindig folynak az intézmények közötti viták, és el kell kezdeni a konzultációt arról, hogy a fabokkal, mi lesz a Cezár kontextusában, koordinálni kell a munkánkat eh, harmadik országok felé is, és eh, hogyha lesz egy új rendszer, akkor nem szabad, eh, hogy a mindegyik navigációs rendszer vagy, vagy ország ezt külön-külön fabokkal lépjen ebbe be, hanem egy fabra lesz szükség. Mi van a vulkáni hamuval? A Cezár tehetetlen ez ügyben. Itt különböző megfontolások vannak. Örömmel mondanám azt, hogy a Cezár mindent meg tudna oldani, de sajnos ez nem így van. A legnagyobb probléma a vulkáni hamufelhővel kapcsolatban a döntéshozatali folyamat. Ki dönt, és ki miért felelős. Ezzel kapcsolatban a Cezár ugye csak egy technológia, csak egy eszköz. Amit mi kifejlesztünk, az csak az, hogy jobban tudjuk terjeszteni az információt, eljutatni az összes szereplőhöz, ezt biztos, hogy meg tudjuk tenni, és másodszorban, amire szintén képesek vagyunk, az az, hogy sokkal pontosabban tudjuk áttekinteni a korlátozásokat, ez bármi legyen ez, lehet a vulkáni hamu is. A Cezár technológiával és operatív eljárásokkal kicsit optimalizálni tudjuk a helyzetet, hogyha bármilyen probléma, akadály merül fel, de hát azért a hamu felhőt tudjuk megszüntetni. Következő kérdés. Együttműködés a világ többi országával. Ma két nagy program van a világon, a Cezár és a Next Gen az USA-ban. A japánok is próbálnak elindítani valamit, de ez nem olyan nagy, mint a Cezár vagy a Next Gen. Az amerikaiakkal jól zajlik az együttműködés, konkrét technikai együttműködés van már az USA és közöttünk kicserik az információt arról, hogy hol tartunk. Sokan tartanak attól, hogy a NextGen és a Cezár között, a vállalatok között majd verseny lesz, és vannak egymással ütköző standardok, illetve határidők is. Megpróbálunk megpróbáljuk az európai vállalatokat jó helyzetbe hozni, hogy tudják kezelni ezeket a kérdéseket. És legalábbis van egy mechanizmusunk, hogy tudunk konzultálni az amerikaiakkal a legkülönbözőbb kérdésekről, hogy mik a problémák, és ezeket hogyan tudjuk megoldani. Tehát van egyfajta verseny, vagy rivalizálás, az igaz. De a gazdasági környezet eh, azt jelenti, hogy nem lehet két standard a világon, csak egy eh, standard, interoperábilis rendszer, és eh, az iparban a vállalatok között lesz persze verseny, szabadalmak, egyebek kapcsán. De legalábbis lesz egy mechanizmus, amelyet felhasználtunk az amerikákkal folytatott konzultációkra, hogy megegyezünk valamiben, vagy megegyezünk abban, hogy nem tudunk megegyezni, és akkor az ügy az ICAO elé kerül. Az ICAO-nál elkezdtük már több országgal is tárgyalni, Latin Amerikával, például Mexikóval és Brazíliával, Brazíliával működünk együtt a latin-amerikai országok közül, Dolgozunk azon, hogy legalábbis Mexikó, Brazília és Európa adjon tájékoztatást egymásnak a aktuális helyzetről. A szándékunk az, hogy amennyire lehet koordináljuk a határidőket, az ütemezést a tevékenységünk kapcsán, hogyha például fel tudjuk szerelni a repülőket, akkor ne olyan berendezéseket szerünk föl európai gépekre, amelyek nem kompatibilisek, mondjuk az amerikai légtérben repülőgépek berendezéseivel. Szóval van Kína, India, ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit késésben vagyunk az amerikaiakhoz képest, az FA már több együttműködési megállapodást írt eh, alá Kínával, eh, Indiával, Ausztráliával, Japánnal, Kanadával, de legalábbis arra törekszünk, hogy a határidőinket ismertessük, és mindenkivel és elmondjuk, hogy eh, mik az akadályok, a korlátok a különböző régiókban, tehát legalábbis az információ cserét biztosítjuk. Az ICAO lesz nagyon fontos, hiszen végül is majd a nemzetközi szervezet fogadja el a normákat, a szabványokat. Az ICAO-val együttműködünk azon, hogy a jövőre vonatkozóan egy nagy közös jövőképet alakítsunk ki, és megpróbálunk minél inkább jelen lenni az ICAO szakmai munkájában, biztosítva azt, hogy az európaiak hangját ott jól hallassuk. Légi forgalmi irányítás és a meteorológia, valamint a klímaváltozás kapcsolata. Következő kérdés. A Cezárnak pozitív hatása lesz majd a környezetre, Továbbra is azt mondjuk, hogy 10%-kal akarjuk csökkenteni az emissziót a repülés kapcsán. A beruházásokkal már 3-4%-ot sikerült elérni, tehát még persze mindig van lehetőség, hogy a 10%-ot el tudjuk érni. Ez konkrétan azt is jelenti, hogy mindaz a kapacitás, ami a Cezárral felszabadul, az semleges lesz a légiszállítás növekedése szempontjából. A Cezár technológia alkalmazásával megvalósul az, hogy a növekedés nem járul majd együtt a szénkibocsátás növekedésével. Mi a repülés hatása az éghajlatra, a, ön konkrétan említette ezt a sugárhajtású gépekbe által kibocsátott kondenzációt. Nos, nem folyik kutatás arról, hogy ennek milyen hatása van az éghajlatváltozásra, ehhez nincs elég szaktudásunk. Inkább a klímaváltozással foglalkozó kutatóintézetek eh, dolgoznak ezen. Viszont együttműködünk meteorológiai intézetekkel, jelenleg is tárgyalunk velük arról, hogy hogyan tudjuk őket bevonni a munkaprogramunkba. Ugyanis szeretnénk figyelembe venni a meteorológiai prognózis modelleket, és ezeket be akarjuk építeni a mi rendszerünkben. Egy példa erre, hogyha e, ezek a kodesz csikok e, mondjuk majd valamikor e, korlátozást, akadályt jelentenek, akkor a Cezár ezeket megfelelő módon akarja majd tudni kezelni. Elhangzott egy kérdést a gyors nyerességekre, a quick vinekről. Dolgozunk ezen, hogy mit, mi, hol lehetne minél gyorsabban eredményt elérni. Ön említette például a remote towereket, a távoli tornyokat, ezt már jövőre meg lehet valósítani, és ennek nagyon fontos hatása lesz a hatékonyságra. Különösen Észak-Európában, vagy Dél-Európában, ahol a vannak olyan repülőterek, eh, ahol szükség van eh, toronyra, de csak mondjuk 5 eh, gép landol naponta, vagy 5 gép indul naponta, mondjuk lesznek olyan tornyok, amelyek akár öt repülőteret is ellátnak, tehát légirányítók. A kérdés az, hogy mit csináljunk ugye a légirányítókkal. Ezek eh, ennek a távoli tornyoknak a belépése persze negatívan befolyásolja majd a munkahelyeket eh, viszont növeli a megelégedettséget a munkával. Eh, senki nem tud meggyőzni engem arról, hogy valakinek elég az, ha légirányítóként dolgozik, és napi öt repülőgépet kell elirányítgatnia. Dolgozunk azon is, különösen a légiforgalmi irányítók eh, szakszervezetével, hogy az új eszközökkel hogyan tudunk eh, a légi irányítók számára jobb munkakörnyezetet eh, teremteni, csökkenjen a stressz, a fáradtság. A mi eszközeink segíthetnek abban, hogy jobb legyen a munkakörnyezetük. Hát a Cezárral kapcsolatban mindenképpen igaz az, hogy a megnövekedett forgalmat is ugyanakkor a légirányító létszámmal kezelni tudjuk. Tehát hatékonyabban fognak dolgozni a légirányító tímek, és ez azt jelenti, hogy egy légirányító mondjuk kétszer annyi repülőgépet tud ellátni. Tehát alapvetően a légirányítók szakszeretével erről folynak a tárgyalások, és elég jól haladunk hogy milyen szerepe lehet a tagállamoknak, illetve a parlament milyen támogatást tud nekünk adni. Ez is egy kérdés volt. Nagyon konzervatív az iparág, és mindig nehéz bármit is változtatni. A Cezára kapcsolatban, vagy általában a Single European sky kapcsolatban is azt mondhatom, hogy a tagállamok mindig egy lépést tesznek előre, aztán kettőt hátra. És ezen mi nem tudunk segíteni. Ugyanis jellemző módon, amikor technológiák alkalmazásáról van szó, mindig bizonyos szereplők részéről lesz ellenállás, hogy bármit is megtegyenek ugyanis adott esetben az ő számukra nem pozitív ez a változás, az ő saját bizniszkézük számára, viszont a globális bizniszkéz számára persze jók ezek a változások. Megfelelő céljaink vannak, de hogyha mondjuk a, különösen a parlament nem tud némi nyomást kifejteni, hogy megtörténjenek a szükséges dolgok, akkor egyre nehezebb lesz a megvalósítás. Azt gondolom, hogy az USA-nak hát ebből a szempontból nagy előnye van hozzánk képest. Ugye Amerika egy állam, és ott valamit meg akarnak csinálni, ezt megcsinálják. Itt, ha egy állam meg van győződve arról, hogy meg kell tenni valamit, az még nem elég. És ez a Cezár indítására is nagyon igaz. Egy megoldás lehet, szerintem, hogyha tovább foglalkozunk a verseny kérdésével, a tagállamok közötti versennyel. A Cezár kapcsán jellemzően azon dolgozunk, hogy legyenek bajnokok vagy pionírok, akik új technológiákat alkalmaznak. Itt vannak például ezek a távoli irányított tornyok, amelyeket említettem, a remote towerek, a svéd állam és a svéd szervezet elég merész volt, elég bátor volt ahhoz, hogy ezeket elkezdje alkalmazni. A munkaprogramok kapcsán azt láttuk, hogy egyedül a svédek voltak hajlandók ezt a lépést megtenni. De most, amikor folyik a tesztelés, és látják, hogy működik ez a technológia, és ennek örülnek a légirányítók is, most azt látjuk, hogy sorba egyre több ország azt mondja nekünk, hogy hát formálisan ugyan hivatalosan nem akarok ebben részt venni, de azért nagyon érdekel a dolog. Így tehát a tagállamok közötti versenyt egy kicsit kihasználhatjuk arra, hogy ezzel felgyorsítsuk a Cezár megvalósítását, de hát elég sok külső nyomás kell ahhoz, hogy ez tényleg így legyen. Remélem, hogy mindenre kitértem. Még a védelem kérdése is elhangzott minket is ugyanannyira aggat, mint önt, hogy a Cezár mennyire sebezhető kibertámadások, mennyire tudják ezt megsebezni. A védelmi hatóságokkal, különösen az Európai Védelmi Ügynökséggel, de a NATO-val is dolgozunk azon, hogy a Cezár biztonsági követelményeit pontosan határozzuk meg, és még az év vége előtt értékelni fogjuk a lehetséges veszélyeket, és kialakítjuk a megfelelő biztonsági garanciákat, hogy el tudjuk hárítani a szezárt fenyegető veszélyeket, és garantáljuk a szezárt biztonságát. Köszönöm. Igen, nagyon átfogó volt. Baldwin úr, most akkor öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, most nagyon örülök, hogy szólhatok. Nagyon hasznos volt, hogy megszervezték ezt a nagyon fontos témát, és ilyen részletesen belementek a témába. Szeretném aláhúzni, hogy mindaz, amit elmondott Patrik, nagyon világos, és teljes mértékben válaszol a felmerülő kérdésekre beszélt a CESAR program és az Egységes Európai Égbolt közötti kapcsolatról. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy milyen jól vezeti mellesleg a CESAR közös vállalkozás. Dióhéjban mit is gondolunk erről a folyamatról? Ez a folyamat pan-európai szinten összesítette a kapacitásokat, a magánszektorban lehetővé tette az innovációt, valamint a közszférát is bevonta ebbe a témába. A légi irányítók, az utasok, mindenki nagyon örül ennek a rendszernek. És ez a tanulmány, amelyről Patrik beszélt, szintén nagyon hasznos, ugyanis a tanulmány aláhúzza, hogy milyen fontos területeken kell előre haladnunk. Néhány dologra szeretnék még utalni, elnök úr. Nagyon sok a kihívás a, beve- a program bevezetése körül, ahogy El Kadrawi úr is utalt erre hogy meg kell nézni, majd hogyan lehet az irányítás, a költségvetés, a finanszírozás kérdéseit elindítani, és ne legyen késedelem sem. Ahogy Patrik is mondta, minden résztvevő számára meg kell valósítani a legjobb feltételeket szinkronizált, koordinált módon a már létező mechanizmusokat a lehető legjobban kell kihasználni. Amit a bizottság tett, az az volt, hogy egy task force-ot hozott létre, az Eurocontrol képviselője van benne, Macmillan úr, Patrick Godot Franciaországból, és Godot ö, ö, úr is részt vesz ebben, Mathieu vezeti a, ezt a task force csoportot és lesz egy jelentés a témáról, ezt a jelent, ez a jelentés elkerül majd Kalasz alelnök úrhoz, és a jelentés alapján valószínűleg még ebben az évben javaslatok fognak születni. Nem tudom, hogy mikor születnek meg ezek a javaslatok, de prioritásként kezeljük ezt a témát. A jelentés számos témát felvet, decemberben elindult a munka, különböző ö, alapokat vettünk figyelembe, különböző ö, irányítási lehetőségekről ö, gondolkodtunk. Három szintet, a politikait, a program szintet és a projekt szintet próbáljuk kombinálni. Éppen ezért ez egy nehéz munka kidolgozni ezeket a különböző területeket, valamint a PPP rendszer teljességében ott áll a CISAR mögött. Aztán ott van a pénzügyi mechanizmusoknak a különböző lehetősége. Olyan rendszerekre van szükség, amely szinkronizálja a Cézár program bevezetését. Nincs semmiféle EU finanszírozási mechanizmus ezen a területen, mert úgy gondoljuk, hogy erre nincs szükség, de Foster asszony felhívta a figyelmünket arra, hogy mégis szükség lenne az EU részéről is finanszírozási eszközöket rendelkezésre bocsátani. Természetesen ez egy nehéz dolog, talán EU-s alapok nélkül lehetne megvalósítani ezt. 30 milliárd eurós összeget javasoltak a beindítási szakaszban. EU-s források is be kellene vetni. Erről volt szó, tehát majd meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, még nem tudjuk megmondani, hogy mennyi pénzre lesz szükség, és mennyi pénz áll majd a rendelkezésre, ami a fabokat illeti, tehát a funkcionális légtér blokkokat. Ezzel kapcsolatosan, amikor Jazembowski úr itt volt, nagyon sokat beszéltünk ez, erről a témáról. Szeretnék Jazembowski úrnak köszönetet mondani, nagyon sokat dolgozott, és köszönöm ennek a bizottságnak is, hogy napirenden tartja ezt a témát a tagállamoknál is a tagállamok között és a tagállamokban is nagyon sok kérdés merül fel a decemberi határidő, ez a reális határidő, de még nagyon sok az időnk a határideig, mondták egyesek, nem, nincs olyan sok időnk már, és úgy gondolom, hogy Kállász alelnök úr is majd a támogatja a fejlődést ezen a területen. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Szó volt a hamu témáról, erre még később visszatérhetünk. Igen, talán az egyéb kérdéseknél még visszatérünk erre. Köszönöm szépen, Patrik, még egyszer köszönöm szépen. Lenne még egy kérdés a tagok is kérték, hogyha megkaphatnák az ön előadását, az jó lenne. És hát ez engem hallottuk, hogy a brüsszeli taxik jobban felszereltek röv, úta rövid hullámú készülékökkel, mint a repülők. Még egyszer köszönöm szépen önnek a jelenlétét. next item is... Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk a eszmecsere komitológiai témában pilóták e- engedélyeivel kapcsolatos ez a téma. El Kadrai úr az állandó jelentéstevőnk. Talán esetleg egy kis rövid bevezetést tartana először. Ennyit akkor a, az elnök papírjairól, tehát Elkadrai következik. Köszönöm szépen a rugalmasságot, hogy szót kaptam, és talán ilyen módon néhány kérdést fel tudok tenni, amire majd a bizottság a bevezetőjében már rögtön kitérhet, és talán így egy kicsit hatékonyabban haladunk. Ma azért jöttünk ide, hogy meghallgassuk és megértsük azt, hogy mi is a helyzet ezzel a dossziéval kapcsolatban. Persze több kérdést fel fogunk tenni. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy a következő koordinátori ülésen döntünk majd arról, hogy mi történjen ezzel a javaslattal, illetve hogy készül egy állásfoglalás majd a javaslat ellen, vagy az támogatandó. De mi alapvetően támogatjuk, hogy legyen egy európai pilotaengedélyezési rendszer, ez egy integrált légiközlekedési piac felé vezetett lépés. De Különböző csatornákon kaptunk információkat, és még mindig nem értjük pontosan, hogy ezt most hogyan is kell értékelnünk. Itt van konkrétan egy, a cruise relief, a mm, nagy távolságú utaknál egyfajta cruise control-lal repülnek a gépek, tehát van egy második pilóta, akivel kapcsolatban lehet, hogy már alacsonyabb szintű követelményeket kell támasztani, és valahol vannak olyan félelmek, hogy ilyen módon a A mai, mai eh, rendszerben eh, tehát nem pontosan értjük, hogy eh, milyen képesítési követelmények lesznek a másodpilótára vonatkozóan. Azután ugye magánpilóták, akik harmadik országból, elsőben az Amerikai Egyesült Államokból kaptak engedélyt, és ők attól tartanak, hogy ennek a rendszernek a bevezetésével Eh, hogyha nem lesz eh, megállapodás az EU és az USA között kölcsönös elismerésről, akkor két eh, engedélyre lesz szükségük, ami természetesen sok pénzbe kerül. Ezt folyamatosan ugye aktualizálni kell, ez nagyon drága. Tehát a kérdés az, hogy mi is a helyzet a kölcsönös elismerés kapcsán az EU és az USA között. És végezetül különösen a, az olyan országokból érkező kollégák, mint a Nagy-Britannia, ahol sokszor van rossz idő és sok a felhő, nekik van egy nemzeti engedélyezési rendszerük, amelyben vannak lehető, van lehetőség például arra is, hogyha nagy a rossz a, rosszak a látási viszonyok és sok a felhő, mégis tudjanak, vagy repülhessenek csak a látásra tehát nem automat, nem robotpilotával. Ezek lettek volna a kérdéseim, és remélem, hogy a bevezetőben ezekre kitér majd a bizottság. Oké. Okay. Rendben, Baldwin úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Alkadrai úrnak is, hogy ilyen világosan fogalmazta meg ezt a három kérdését, és szeretnék is azonnal válaszolni ezekre. Ha megengedi, akkor egy rövid bevezetőt is tartanék az téma összefüggéseiről, remélem ez segít. A parlamenti tanácsi rendelet a 216-os 2008-as meghatározza a közös szabályokat. És egy bizonyos szerepet meghatároz eh, az Európai Légibiztonsági eh, Ügynökség számára is, és a más eh, szereplők számára is, és a piloták engedélyeire is meghatároz szabályokat. Azt mondja a rendelet, hogy ezek a szabályok 2012. április 8-ától alkalmazandóak, és a rendszer alapvető részét képezi ez a szabályrendszer, beleértve a határidőket a bizottságnak közvetlenül segítséget nyújt az ügynökség a szabályok előkészítésében. Kiterjedt konzultáció folyt az érdekeltekkel az engedélyek kapcsán, és a bizottság véleménye gyakorlatilag a tagállamokban már alkalmazott szabványokat ismétli meg, ezeket az ICAO is alkalmazza, és a JEA is, az IASA bizottság is véleményt adott a javaslatról 2010. decemberében a tagállamok is véleményezték, fordítás után mindenki megkapja, illetve a tanács is júliusban felülvizsgálatra, és azután majd végső soron novemberben megjelenik a hivatalos labban, és aztán 4-5 hónapot kapnak a tagállamok és a, az ipari szereplők a rendszer előkészítésére. Ez az elmélet ahhoz, hogy még több idő maradjon az esetleg problematikus rendelkezések alkalmazására, beépítettünk bizonyos átmeneti intézkedéseket is a szabályok közé, hogy a tagállamok és az iparági szereplők be tudják vezetni ezeket az újfajta e, engedélyeket. Például a könnyű, e, könnyű repülőgépekre meghatároztunk 2015. április 8-áig egy átmeneti időszakot. Ugyanez vonatkozik a korábban kiadott engedélyek átírására, amelyek még egyelőleg nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek. 2014-ig határoztuk meg az átmeneti időszakot. Meggyőződésünk, hogy ezek a hosszú átmeneti időszakok biztosítják majd a zöggenőmentes átállást ezeken a fontos területeken. Röviden, akkor néhány kapcsolódó jogszabályról is beszélnék amelyek remélhetőleg a közeljövőben sor kerül ezeknek a tárgyalására. A puzzle-nek egy nagyon kapcsolódó része az a jogszabály, amely meghatározza az egészségügyi követelményeket a pilóták és a repülőgép személyzete számára. Meghatározzuk azokat a szabályokat, amelyek kevésbé nehézkesek, a belépéshez a piloták számára ezek az egészségügyi szabályok, ugyanúgy, mint a fedélzeti személyzet számára a fitness feltételeket szabunk, de töröljük a szükségtelen feltételeket, mint a belépési egészségügyi vizsgálat, illetve meghatározzuk újra ezeknek a vizsgálatoknak a gyakor, gyakoriságát, és a fordítás után a következő hónapokban megkapja a parlament ezt a tervezetet. Vannak még további ellentmondásos területek, ahol a bizottság mindig a biztonság alapelvét tartotta szem előtt, az arányosságot és a szubszidiaritást, hogy valóban tükrözzük a komplexitását a különböző műveleteknek, figyelembe vegyük, hogy milyen sokféle repülőgép van és hogy a szabályok pontosan emiatt annyira szerteágazóak, ezeket most is ilyen módon alkalmazzák a tagállamok. Természetesen, amikor egy ilyen munkát végez valaki, és gondolom ez a konzultációra is vonatkozni fog, találkozunk azzal, hogy ellentmondanak egymással bizonyos érdekek ezért ezek a témák általában nagyon vitatottak, harmadik országbeli pilóták engedélyei, illetve a vizsgálók, illetve a vizsgáztatóknak a kérdése az Európai Unión kívül, és úgy gondoljuk, hogy a konzultációban sikerült felvetni ezeket a kérdéseket, bizonyos dolgokat meg is oldottunk, <clears throat> különösen az engedélyezéssel kapcsolatos kérdések összefüggésében Ezeket a tagállamokkal és az ipari szereplőkkel egyeztettük, és remélhetőleg valóban megfelelő egyensúlyt sikerült kialakítani. Elnézést, hogy ilyen sokat beszélek, de ha még egy szót szólhatnék a külföldi engedéllyel rendelkező pilotákról. Ezt egyébként Ákadrai úr is felvetette, vagyis, hogy mi van akkor, hogyha a pilotáknak két engedélyt kell kiváltaniuk. Ezzel kapcsolatosan bírálatok érték a bizottságot, és szeretük volna jobban szabályozni ezt a kérdést, elébe menve a problémákra. Úgy gondoljuk, hogy valódi világos jogi mandátumunk van a 216-osban, hogy foglalkozzunk az Európai Unióban lakó pilóták kérdésével, akik harmadik országból származó engedéllyel rendelkeznek fontos biztosítani, hogy az európai engedélyezési feltételeknek is megfeleljenek. Más szóval egy amerikai pilóta, aki Európában repül, meg kell, hogy feleljen az Európai Unió szabályoknak. Megpróbáltuk úgy megoldani ezt a problémát, hogy ez megfelelő legyen. Ezt ö, ö, tettük egyébként az Amerikában gyártott ö, repülőgépekkel és egyéb repülési termékekkel, amelyeket az Európai Unióban használnak. A validáció, ez egy nagyon fontos fogalomét, és ezt a koncepciót használjuk a pilóta engedélyekre is, amelyeket Európai Unió eh, állampolgárainak adnak ki az USA hatóságai. Ezeket az engedélyeket elfogadja az EU olyan feltételek alapján, amelyeket releváns kétoldalú egyezményekben rögzítünk az Egyesült Államok esetében egy melléklet tárgyalását is magában foglalja ez. Május 1-én lépett életbe az egyezmény, úgyhogy most folytatjuk a tárgyalásokat a mellékletről. Jól haladnak a tárgyalások, és megpróbáljuk ezeket a megfelelő irányban továbbvinni figyelembe véve a két oldalú tárgyalások helyzetét az USA-val, Kanadával és Brazíliával, így próbálunk eljárni. Másrészt viszont még nincsen olyan szintű kölcsönös bizalom a biztonsági rendszerek tekintetében más országok összefüggésében. Az ISA olyan véleményt adott ki, kiterjedt konzultáció után, az engedélyek elfogadásával kapcsolatosan, amelyeket harmadik országok bocsátottak ki, amely tartalmazza azt is, hogy hogyan kell átalakítani harmadik országbeli engedélyeket az ICAO szabályainak megfelelően. A JAA-ban is kidolgoztunk erre vonatkozó feltételeket, tehát a meglévő feltételeket fogjuk tehát alkalmazni, semmiféle forradalmi változásra nem kell számítani. Az általános feltételek megmaradnak, és ezek a júliusban átadott szabályok alapján fognak történni. Egy második módja ennek a problémának a kezelésének, hogy legyen egy átmeneti időszak, két éves átmeneti időszak, olyan pilóták számára, akik harmadik országbeli engedéllyel repülnek Európában, például egy amerikai pilóta, két évig repülhet az Európai Unióban 2014 áprilisáig, és úgy gondolom, hogy ez megfelelő időt hagy arra, hogy egy valódi EU-s rendszert kiépítsünk, és a kétoldalú repülésbiztonsági megállapodásokat is véglegesítsük. Két évünk van tehát a tárgyalásra az Egyesült Államokkal, és úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt meg lehet oldani a nyitott kérdéseket. Utolsó gondolatom, és a szakbizottság figyelmét erre fel szeretném hívni. Brazíliával és Kanadával kapcsolatosan kicsit bonyolultabb lesz a helyzet, egy hasonló rendszert képzelünk el, mint az Egyesült Államokkal. A Koreper tegnap megvizsgálta azt a kérdést, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a kérdéseket Kanadával, Brazíliával kapcsolatosan a megállapodások összefüggésében, és arra jutottunk, hogy teljes körű Európai Unió eljárásra van szükség. Ez azt jelenti, hogy új mellékleteket kell kidolgozni, amelyek tartalmazzák a kölcsönös elfogadás feltételeit az a Brazíliában, Kanadában kiadott engedélyek esetében, és ezt csak akkor tudjuk érvényesíteni, hogyha a tanács és a parlament elfogadta a bizottság javaslatát, és a szokásos eljárást kell alkalmazni, de azért ez egy nagyon nehézkes eljárás, és szorít minket az idő. Attól tartunk, hogy nem feltétlenül az ipar érdekeit szolgálja ez a folyamat, hiszen ők minél hamarabb szeretnék kihasználni a pilóta engedélye kölcsönös elfogadásának előnyeit. És felmerülhet egy egyensúly hiány is a tekintetben, hogy a kölcsönös elfogadás hogyan történik, a tanúsítványok esetében, illetve az pilotengedélyek esetében. Ezek aggályokat jelentenek a koreper véleménye szerint, és a parlamentnek is meg kell majd vizsgálnia ezeket a kérdéseket, és remélem, hogy a rövid magyarázatom, illetve lehet, hogy kicsit hosszú volt, de hát ezek nagyon komplex kérdések, és abban reménykedem, hogy hogy legalább két kérdésre reagáltam Alkadrai úr kérdései közül. A harmadik kérdése a hosszú távú eh, járatokkal kapcsolatos eh, megoldásokra vonatkozott. Az FCR rendeletről beszélünk ma. Egyfajta minősítést vezettünk be, amire azt nevezek a Cruise Relief Co-Pilot, tehát egy járatmentesítő másodpilótáról van szó, és ezt az iparák kérdés kérésére vetettük fel, és úgy gondoljuk, hogy ez logikus, hogyha az FCL-ben is szerepel, vagyis, hogy a releváns részében szerepeljen ez a rendeletnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Riké úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy számos választ kaptunk már a Szaid által felvetett kérdésekre, és amely kérdéseket magam is fel akartam tenni ami az engedélyek megfeleltetését, ekvivalenciáját illeti. Ez egy olyan téma, amely több mint százszer embert érint Európában, mellesleg nagyon sok ember mobilizálódott e témában, nagyon sok szakembert érint a kérdés, és az a kérdés, amit feltesznek az amerikai engedéllyel rendelkezők, akik Európába repülnek, az az, hogyha 2014-ig nem lesz meg az átfogó megállapodás, mi lesz a helyzet az ekvivalenciákkal? És az időszakos konverziót hogy lehet majd biztosítani? vagy hogyha 2014-ben nem lesz meg a végleges megállapodás az Egyesült Államokkal, akkor elvesztik az engedélyüket a pilóták, és itt sok pilótáról van szó. Tudjuk, hogy folyik a vita, valószínűleg lesz megállapodás, amelyet még 2014 előtt véglegesítenek, de hogyha ez véletlenül mégsem történne meg, akkor mi lesz a helyzet, mit, mit szándékozik tenni a bizottság, ha késedelem lesz? Meissner asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Dominik Eriké kollégámhoz csatlakoznék én is a kérdésemmel. Az Amerikában megszerzett engedélyekre szeretnék rákérdezni. Részletesen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Bizonyos szempontból ezek biztonságosabbak, magasabb követelményeket szá- támasztanak, mint az európai engedélyek, ezért nem látom be, hogy miért ne lehetne ezeket elismerni itt Európában. Baldwin úr, ezt meg lehet tenni, hogyha egy megállapodást kötünk az USA-val, megegyezhetünk eh, ezeknek az engedélyeknek az elismerésében, anélkül, hogy egy második engedélyt eh, kellene a pilotáknak megszerezni. Szeretném megkérdezni, hogy jól értem, hogy ez tényleg így van-e. És azután még a kiegészítő kérdés, USA és EU közötti megállapodások során mindig az egyenrangúságra oda kell figyelni, ezt nem mindig sikerül elérni de hát mindig törekszünk arra, hogy egyenrangú partnerei legyünk az USA-nak az ilyen megalapodások kapcsán. Mit csinálnak az amerikaiak az EU-ban megszerzett engedélyekkel? Mert ha ők ezeket nem ismerik el, akkor persze nem lenne meg az egyensúly. Mi szeretnénk megkönnyíteni azok számára, akik Amerikában szerezték meg az engedélyt, hogy itt is Európában is használhassák. Ezzel természetesen um, ugyanezt akarjuk a viszonosság elvén az európaiaknak. Brazíliával kapcsolatban, és Kanadával kapcsolatban azt mondta, hogy a, el kell fogadnia a tanácsnak a bizottság javaslatát. Nos, van már, létezik egy ilyen javaslat? A bizottság már terjesztette ezt a javaslatot, amit a tanácsnak majd el kell fogadnia? Ez lenne a konkrét kérdésem, hogy van-e már ilyen javaslat? És még az utolsó, a Cruise relief kapcsolatban, amennyire én tudom, a másodpilótákat csak akkor engednek fel nagy gépekre, hogyha a szimulációs tréning során kiderült, hogy képesek mindent megtenni, minden feladatot ellátni a gépen, tehát a felszállásnál, a leszállásnál is, nem csak amikor már repülési magasságon van a gép. Szerintem van egy ismerősöm, aki pilóta, most éppen ugye kisgyereke van otthon, de másodpilótaként tudom, hogy milyen feladat, ugyanazt a feladatot el tudja látni. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. Azért számomra még van néhány nyitott kérdés. Először is érdekelne, a koordináció, a kölcsönös elismerés a négy nagy légtér között. Hogy viselkednek az amerikai hatóságok kanadai, brazíliai, illetve európai engedélyekkel szemben? Ez érdekelne. Ön azt mondta, hogy Brazíliával és Kanadával kapcsolatban lehetnek nehézségek. Kicsit pont pontosabban szeretném tudni, hogy miben rejlenek a nehézségek. Abban, mint általában, hogy mi az amerikaiak követeléseit mindig elfogadjuk, és aztán azt mondjuk, hogy ti mindent megtettek, a többieket pedig aztán rendesen megkínozzuk. Tudná erről valami pontosabbat mondani? Kicsit az az érzésem, elég sok európai pilótát ismerek, akik kint Amerikában szerezték meg a pilóta engedélyt, mert olcsóbb és könnyebb megszerezni, mondták ők. Szeretnék egy kicsit többet tudni arról, hogy mit veszítünk vagy hogy tényleg igaz-e az, hogy a mi régi vizsgáink eh, már annyira elavultak, hogy eh, sok minden olyat kérdeznek a pilotáktól, amire már nincs is szükség, és eh, ezért ezek a vizsgák mindenképpen reformra szorulnak. Még nagyon sok minden nem világos a számomra. Köszönöm. Foster asszony, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy hasznos a crew relief, a co-pilot kérdése kapcsán a következőt elmondom. Kollégák, másod pilota vagy co-pilot a hosszú, hosszú járatokon van, tehát ilyenkor ugye pihennie kell a személyzetnek, és ez nem szokatlan, ez már régóta bevett gyakorlat, és a szenior másodpilóták pontosan ugyanolyan képzést kapnak, mint a kapitány. Ez szerintem egy régi kérdés, ahogy Matthew Bolden is, Bolden is elmondta. Itt különböző dolgok már megoldottak, ezen nem kell aggódni. De ezért jó, hogy lefolytatjuk ezt a vitát. A harmadik országok beli engedélykérdése egy nagyon fontos kérdés. Brit szempontból és néhány más ország, és ezt gondolom így van, az egedélyek kölcsönös elismerése évekig nem volt egy nagy kérdés. A brit hatóságok úgy gondolták, hogy akit megfelelő képzés kapott az Egyesült Államokban, és ott kapott engedélyt, az biztos, hogy nagyon jó pilóta. Nem merültek fel biztonsági kérdések. Nagyon sok pilóta Hollandiában, vagy Belgiumban, vagy más országokban dolgozik de most óvatosabbá váltunk. Jó, hogy itt 2014-re tettük át a határidőt, de azért egy-két dologra oda kell figyelni. Az Egyesült Királyságban nagyon sokat dolgoznak, vagy a képzés fontos része a szimulátor, és instrukciókat is így kapják. Felvetődött az a kérdés, hogy itt a szövegen esetleg változtatni kellene. Itt az európai állampolgár szerepel. Mi az Egyesült Királyságban a citizen szót nem használjuk, hanem a resident szót használjuk, tehát ezt a pilotengedélyekben ezt, ezt meg kellene nézni, vagy esetleg módosítani kell. Nem akarunk olyan helyzetet, amikor több ezer olyan pilóta van, dolgozik Európában, akik hirtelen munkanélkül találják magukat emiatt. Ez, ez nem elfogadható. És ugyanígy, hogyha egyik engedélyről egy másik engedélyt kell megszerezniük. Hát ez, ez nem, nem reális. Hogyha az Amerikai Egyesült Államokban szereztem engedélyt, ez nyilvánvaló, hogy Európában is, vagy bármelyik országban olyan jó kell, hogy legyen. Ne inszinuáljuk azt, hogy donságos, mert ez egy nagy sértés lenne. Úgyhogy itt egy, tényleg egy felnőtt vitát kell lefolytatni. A problémákat meg lehet oldani, hogyha megnézzük, hogy mi történjen a melléklettel, ezt Matthew Baldwin elmondta, és se az ideje annak, hogy ezt is, ennek is neki lássunk. Tudjuk, hogy érzékeny ez a rendszer itt Európában, egy egyszerűbb rendszerre van szükség, de ugyanakkor el kell ismernünk azt, hogy ez nagyon észszerűen kell eljárnunk, és ne büntessünk embereket, vállalatokat azzal, hogy most 150 óra de elméleti képzésre kényszerítjük őket, amire semmi szükségük nincs. Írországban is vannak nagyon jól képzett pilóták, biztos vagyok abban, hogy egy amerikai gépen ülő utasnak aggódnia kellene, amiatt, hogy most hol szerezte meg a pilóta az engedélyt. Biztos vagyok abban, hogy a bizottság és eh, a jelentés készítője majd egy egyszerű kompromisszumra jutnak, és egy az átmeneti időszak a közös szabályok felé, az FCL felé zöggenőmentes lesz. Elnök úr, azt hiszem, nagyon sok kérdést vetettünk fel. Általánosságban azért, amiről beszélt, ez szerintem az a legfontosabb kérdés, és köszönöm a bizottságnak, amit elmondott. Bradburn úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy általános megjegyzésem lenne először, mert a vita, vitához is hozzátartozik. Ez az én választókörzetemben számos emberrel beszéltem e témáról, és az egyik legjobb problémájuk az az, hogy a döntéshozók kapcsolatosan vannak problémáik. nem tudják, hogy kihez forduljanak akkor, amikor ilyen problémáik vannak. Nem elég átlátható ez a rendszer. Azt hiszem, hogy sokkal inkább elfogadhatóvá kell tenni ezt a rendszert. Sok esetben titokban kell fordulniuk bizonyos személyekhez ahhoz, hogy a problémáikat megoldják, pedig ugye ott vannak a parlamenti képviselők is. Azt hiszem, hogy ez a rendszer nem igazán működik. Péter van Dalen kollégánk elmondta nagyon jól, hogy mi is az elemvetése ezen dokumentummal szemben, egy elsősorban a légi közlekedésre vonatkozólag, és én osztom teljes mértékben az ő véleményét. Három-négy dologra szeretnék utalni, ami engem illet. Ez a döntés amelyet évek óta, hosszú évek óta világszerte elfogadnak, ez egy olyan megoldás, amely nem vetett fel problémákat, úgymond. Tehát mondjuk ki, az, hogy egy pilóta hol lakik, mi a lakhelye, nem igazán releváns mindenképpen európai engedélyre van szükség, hogyha Európába repül, attól függetlenül, hogy hol jegyezték be az adott repülőgépet. Ez egy perverz rendszer. Hogyha megnézzük az USA, USA-ban a helyzetet, a, az USA-ban bejegyzett repülőgéppel az európai pilótáknak engedélyük van arra, hogy Európába is repüljenek, de ezt az európai pilóták nem tehetik meg. Tehát beszélünk itt a biztonságról és más érvekről. Van valami ok arra, hogy ezt érvként hozzuk fel? Azt hiszem, hogy vannak megfelelő rendelkezéseink európai szinten, és ezekkel a rendelkezésekkel blokkolni lehet a, azokat a problémákat, amelyek a biztonság területén esetleg felmerülnek. Ott van a fekete lista például hogyha a pilótáknak konvertálniuk kell a ö, engedélyeiket, és akkor itt kb. 68 ezer pilótáról van szó. Ennek a költsége ö, vagy az, hogy újra tanfolyamokat kell tanfolyamokon kell részt venniük, hatalmas összeget jelent, több mint 25 ezer fontról van szó. Természetesen ugye azt mondtuk, hogy 2014 előtt várjuk még az USA-val való megállapodás megkötését, nincsenek más meg, megállapodások. Elnök úr, azt hiszem, hogy e témának a megoldása nagyon-nagyon egyszerű. Amikor júliusban megkapjuk a javaslatokat, ugye azt mondták, hogy ez július lesz, akkor nekünk parlamentnek el kell vetnünk ezt a javaslatot, addig, ameddig nem lesz meg a mm, végleges megoldás a pilóták engedélyezésével kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Én nem akartam igazából szólni, de Bradburn úr, el kell mondanom, hogy én nem igazán voltam közel a tanácshoz, és ma ezt látjuk, teljesen evidens a helyzet. Emlékeztetném a tagokat arra, hogy a parlament elfogadotta a 216-os állásfoglalást, és most nem mondhatjuk már azt, hogy nem akarunk európai engedélyezéseket, engedélyeket. 2008-ban foglalkoztunk már ezzel a témával, és El úr elmondta már jogosan, hogy a parlament hozott egy döntést, és a parlament EU, EU, EU-s engedélyeket akar, nem pedig nemzeti engedélyeket a pilóták számára. Azt hiszem, hogy Foster asszonynak is igaza van a másodpilótákkal kapcsolatosan. Nem, azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan van egy érdekes pont amikor az USA-ról, az euról beszélünk, az USA-n belül másodpilóta nélkül is lehet repülni. Az amerikai szabályozás ezt kimondja, hogyha az adott repülőgép típust megfelelő módon bejegyezték, elismerték, akkor a másodpilóta szükséges. Lichtenberger asszony is feltett néhány kérdést. Baldwin úr majd kiavít, hogyha nem jól mondom, de a kölcsönös elismerés a pilóták engedélye, engedélyének még nem Mm, végleges, tehát az EU-ban nem ismerik el, a, a, bocsánat, az USA-ban nem ismerik el az EU pilóta engedélyeket. Bradborn úr ő ugye azt mondta, hogy az Európa az Európában is el kell fogadni az USA-ban kiadott pilóta engedélyeket. Ezzel egyet értek, de az EU ban kiadott engedélyeket is el kellene fogadnia az USA-nak, de hogyha az USA nem fogadja el a mi ö, engedélyeinket, akkor nekünk miért kellene elfogadni az övékét? Miért? Littenberger asszony is erre mutatott rá. Az USA megint csak diktálni akar az Európai Uniónak és a az Európai Unió ő pedig hát megadja magát ennek a diktátumnak. Ezzel a kérdéssel kellene foglalkozni. Ugye van, aki azt mondja, hogy nincs problémája az engedélyekkel, de itt Európában problémák vannak, például ugye az elfogadással ugyanis például az EU-s pilóták is esetleg szeretnének nyomást nyakorolni az USA-ra. És ez a parlamentet is érinteni. éppen ezért teljes mértékben világosnak kell lennünk, Boldvin úr, hogy az elkövetkezendő két évben meg kell kötni a megállapodást az USA-val, mert hogyha nem, akkor mi sem fogunk a diktátumnak megfelelni. El Kadravi úr, én azt javaslom, hogy a bizottság válaszoljon a fentmaradt kérdésekre. Kedves kollégák, kérem, hogy akkor válaszoljanak, és aztán meglátjuk, hogy hogy menjünk tovább a Boldvin ura a bizottság részéről. Röviden. Nem. Elfelejtettem egy témát, a kor diszkriminációval kapcsolatosan, és, a, mm, és orvosi teszteket is terveznek, hogyha ezzel kapcsolatosan elmondaná a kérdés. Van ö, kor diszkrimináció az olvasi tesztekkel kapcsolatosan? Hát úgy tűnik, hogy nem igazán tudjuk. Baldwin úr, a bizottság szintjén is hát nem igazán tudjuk, hogy hogy lesz a helyzet. Köszönöm szépen ezeket a felvetett pontokat, nagyon pontos, világos volt mindaz, amit hallottunk. Először is Riké úrnak válaszolnék. az önagodalmával kapcsolatosan nevezetesen, hogy ha két évben belül nem sikerül a tárgyalásokat lezárni, akkor kifutunk úgymond az időből. Igen, mellesleg önnek igaza van. Nem mondhatjuk azt, hogy kifutunk az időből, és akkor összecsapjuk a dolgot. Mindenképpen szükség van rugalmasságra, a a bizottság keretén belül a fontos az, hogy az átmeneti időszakot monitorizzuk, és dönthetünk a határidőről, esetleg, hogy az átmeneti időszakot kitoljuk el, meghosszabbítjuk el, döntés szükséges ehhez, aztán ott vannak a költségkérdéseik, az Európában vagy az USA-ban repülők feltételeit is mm, meg kell vizsgálni. Tehát egy olyan eljárásra van szükség, amely 2014 április után nem állít bennünket a falhoz, úgymond. Meissner asszony a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket vetett fel mellesleg Bradbon úr is utalt a biztonság kérdésére. A parlament 2008-ban, amikor az irányelvről volt szó, akkor ugye azt mondtuk, hogy a kötelező hatály hiányzik, és sokkal nagyobb biztonságot kell megvalósítani, e, az usa kapcsolatosan egyensúlyt kell kialakítani a vita során, ezzel teljes mértékben egyetértek, ez nem lehet egy egyoldalú tárgyalás, a kölcsönös elismerés az USA-val e, alapvető, mire van szükség, tárgyalásokra van szükség, és Mind a két félnek biztosítani kell a méltányos eredményeket, a teljes mértékű, teljes körű biztonságot. Foster asszony szakértői kérdést tett fel. Azt hiszem, hogy a, a pilótákra vonatkozóan például, hogyha egy szabadságról jöttek vissza vagy hosszabb ideig nem repültek, akkor egy továbbképzésre van szükség számukra. Littenberger asszony utalt arra, amit én mondtam, nevezetesen azt mondtam, hogy Kanadában és Brazíliában egy kicsit bonyolultabb a helyzet, és a tárgyalások az új mellékletekről bonyolultabbak megpróbáltam elmagyarázni azt, hogy a tanács és a koreper miben egyezett meg tegnap, nevezhetesen egy teljes körű EU-s folyamatban, tehát a közös, tehát a vegyes bizottság mandátumától kezdve a parlamenti hozzájárulásig az összes javaslatot Figyelembe kell venni a tanács arról döntött, hogy nem fogja felgyorsítani ezt az eljárás. Hiányzik a, tehát megint csak a tanácsban a beleegyezés. Fel szeretném hívni a figyelmet erre, hogy az iparág szempontjából is fontos lenne felgyorsítani a megoldásokat, Kanadával és Brazíliával kapcsolatosan. Foster asszony beszélt arról, hogy mennyi, mennyire fontos lenne észszerűen tárgyalni ezeket a témákat, a biztonsággal kapcsolatos kérdéseket és más témákat. Bradborn úr felszólását nagyra értékelem. Igen, az igaz, hogy az ipari lobby, az érdekcsoportok sok esetben úgy tekintik, hogy nehezen férnek hozzá a, a brüsszeli, brüsszeli mechanizmusok döntéseihez. Az én célom pontosan az volt, amikor elkezdtem ezt a munkát, hogy mindenki, eh, minden csoporttal megfelelő kapcsolatot alakítsak ki, ugyanis eh, a eh, különböző európai szervezetekkel jó kapcsolatot szándékoztam kialakítani ide a parlamenthez is eljövök évente, hogy találkozzam a képviselőkkel, a probléma az EAS bizottsággal bonyolultabb, megint csak a bizottság hozta létre ezt a bizottságot, és természetesen igen, elnök úr közben mondja az előadó, még válaszolok más kérdésekre is. És a, tehát a tagállamok is részt vesznek ebben az jelz csoportban, a különböző érveket, meghallgatjuk a tagállamok érveit, és aztán döntünk. Természetesen a, ott van a parlament betekintési joga is, a konzultációs, a komitológiai eljárások, ami a különböző folyamatokat illeti. Bradbon úr által felvetett témát illetően, és Van Dalen úrról is szóltunk. Nos, hát mi is a helyzet? Hogyan is válaszoljak erre a kérdésre? Az elnök már elmondta azt, hogy 2008-ban a parlament arról döntött, hogy egy európai engedélyt szeretne pilóták számára de miért gondoljuk mi is azt, hogy ez egy jó dolog, hogyha hatékonyan tudunk tárgyalni az USA-val, akkor egy olyan helyzetet alakíthatunk ki, hogy kölcsönösen elismerik az engedélyeket. Ezzel is ugye foglalkoznunk kell, de ahogy mondtam, rugalmasságra van szükség, a költségeket is figyelembe kell venni, itt hatalmas költségekkel állunk szemben, és ezt is meg kell oldani. Szeretnénk elérni a megfelelő megvalósítási szinteket. Nem tudjuk mindig biztosítani azt, hogy ellenőrizzük, ahogy az európai biztonsági intézkedéseket megfelelő módon hajtják el végre. Úgy gondoljuk, hogy az EU engedélyeknek ahhoz, hogy megfeleljenek a biztonsági feltételeknek, tehát ezeket még újabb engedélyekkel kell kiegészíteni, vagy újabb tanfolyamokat kell a pilótáknak elvégezniük. Végül pedig még egyszer nem akarunk itt semmiféle forradalmat a jogszabályozás, a jogalkotás terén. Itt nem valami új és radikálisan más dolgot szeretnénk megvalósítani. Szeretnénk, hogyha a tárgyalások jól folynának le, és, és sikeresek lennének, mert mindenképpen szeretnénk a felvetett aggodalmakat valahogy csökkenteni. Redborn úr és mások is aggodalmukat fejtették ki, ami pedig az orvosi részt illeti. A, az orvosi vizsgálatok gyakoriságát is meg kell említeni. az általános orvosok azok, akik kiadják a az orvosi vizsgálattal kapcsolatos tanúsítványokat, a piloták engedélyezéséhez. Megpróbáltam néhány politikai és technikai témára is utalni. Természetesen, hogyha vannak még kérdéseik, akkor szívesen válaszolok, elnök úr. Köszönöm. Well. Köszönöm szépen. A korra vonatkozó kérdésre választ kaptunk. Nem, a kérdés nem is annyira ez volt, hanem hogy az Egyesült Államok, Brazília, Kanada és európai engedélyeket hogyan fogad el, vannak-e nehézségek, milyen szinten történik ez, ezt tudnunk kell. A braziliaknak van hasonló problémája jelenleg, Boldvin úr? Az első dolog az, hogy az európai engedélyeket nem fogadják el. Ezt szeretnénk pontosan elérni a tárgyalások során. Én ezen a területen új vagyok, de úgy tudom, hogy a braziloknak nincsen ugyanilyen ekvivalencia elfogadási szabálya az USA-val, de ellenőrizni szeretném, nem vagyok ebben biztos. Kanada esetében sajnos nem tudok pontos adatot mondani. Lichtenberger asszonynak kérem jelezzen vissza ezzel kapcsolatosan, Boldvin úr. Meissner asszony. Egy konkrét kérdésem volt, Boldvin úr említett valamit, egy bizottsági javaslatot. Vagyis, hogy ezt a tanácsnak el kell fogadnia az engedélyek elfogadásával kapcsolatosan Brazíliából és Kanadából, van egy ilyen javaslat már ezen, már tár, erről már tárgyalnak, vagy pedig majd készítenek egy javaslatot? Mondta a tervezés, de nem tudom, hogy mit terveznek az elfogadását, vagy a javaslattételt. Érdekes volna, Baldvin úr. konzultáltam erről a kollégámmal, és még nincsen javaslatunk tárgyalás alatt. A koreperben arról tárgyaltunk, hogy mi legyen a döntéshozatal alapja a javaslattétel előtt az aggájainkat és a tanács aggájait szerettem volna felvázolni az iménti megszólalásomban. Köszönöm, Ákadrai úr szeretne-e szólni zárószóként, még mielőtt tovább lépnénk? Gondolkoztam, de azt hiszem, hogy jobb ezt hagyjuk leüllepedni, és a kollégák is még egyszer olvassák át eh, az anyagot a bizottsággal együtt majd megvizsgáljuk, hogy mit tehetünk. Hálás vagyok a bizottságnak a válaszokért. Köszönöm. Thank you very much. Can I just... <clears throat> Köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat, hogy ez az intézkedés a felülvizsgálata véget szabályozási eljárás keretében került tárgyalásra. A parlamentnek vétójoga van. Egyelőre nincsenek meg a különböző nyelvi változatok, Hogyha ez megtörténik, akkor a parlament megkapja a tervezetet az összes eh, hivatalos nyelven. Három hónapon belül ellenezhetjük eh, ezt, az ezt a javaslatot a 88-as cikk szerint. És hogyha a javaslatot megkapják, illetve az ellentmondási javaslatot eh, kidolgozzuk, akkor a következő transportbizottság fog erről szavazni, nem a plenáris, hanem a Trans bizottság dönt erről. Május végén megkezdődik a nyári szünet a különböző intézményekkel kötött megállapodás alapján, és annak érdekében, hogy a parlament biztosítani tudjuk, valószínű, hogy az ellentmondási időszak júliusban kezdődik, tehát az ellentmondási állásfoglalás tervezetről a Transportbizottságban szeptemberben tudunk leghamarabb szavazni. Ez most már akkor világos. Mindenki számára köszönöm szépen. Az egyéb napirendi pontok alatt Boldvin úr, izlandi vulkánok, ugye ez a legújabb szága. Ki tudja mondani ennek a vulkánnak a nevét? Nem tudom, hogy a tavainál könnyebben kimondható vulkán név -e ez, de minden esetre ettől függetlenül nagyon hálásak lennénk az a hírekért. Valahova le volt írva, a legközelebbi alkalommal ki is fogom tudni mondani. Köszönöm, elnök úr, és nagyon tetszett, amit mondott arról, hogy több vulkánra lenne szükség az egységes európai égbolt kezdeményezés sikere érdekében. Elgondolkodtatott, volt a vietnámi háború e, során egy nagyon szörnyű történet, amikor el kellett pusztítani egy falut ahhoz, hogy meg tudjuk menteni. Ez egy kicsit emlékeztetett a vulkánok esetére. Valóban ez nagyon nehéz helyzet, e, amikor ilyenkor, e, amivel ilyenkor találkozunk, mint például tavaly is, időről időre mi technokraták is el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy ez valódi hatással van az emberek életére, hiszen utazni akarnak üzleti ügyben, magánügyben. Például a Manchester United is kellett, hogy foglalkozzon ezzel a problémával. Mindannyian áldozatai vagyunk az időjárásnak időről időre. Idén a helyzet kevésbé stabil, mint tavaly tavaly nagyon sokáig Európa felett maradtak a felhők, és most az időjárásban különböző frontok érvényesülnek, ezért nagyon nehéz előrejelezni a légtömegek mozgását napi szinten. 36 óránál többet nem is tudunk előrejelezni. A másik bizonytalansági tényező, hogy mennyi hamu termelődik a vulkánban. Ez másféle hamu valószínűleg hamarabb lehull a földre, de nem tudjuk, hogy milyen erős ez a kitörés, mennyi ideig fog tartani. Azt se tudjuk, hogy most már csökkene az intenzitása, ezért nagyon nehéz előrejelzéseket tenni. Van egy dolog, ami ugyanúgy történik, mint tavaly, hogy nyílt legyek, az, hogy az európai légtér a tagállamok szuverén döntési körébe tartozik. Visszahivatkoznék a ma délelőtti vitára a fabokkal kapcsolatosan. Pontosan ez a célunk, hogy a szuverenitás figyelembevételével megtaláljuk azt a módot, hogy hogyan tudjuk elismerni, hogy ez egy hálózat, egyetlen hálózat, az európai légtér, és ezt kell valahogyan irányítanunk el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen előnyökkel szolgál az egységes európai égbolt. Két nagy különbség van, az egyik a válság jelenléte, és úgy gondolom, hogy ez az információ csere, jó koordináció, napi telefonhívások esetében jó szokásokat kezd kialakítani az légtérfelhasználók, szabályozók, stb. vesznek lét, részt ebben. Mindenki jelen van, mindenkinek meghallgatjuk a véleményét, és egy, ez egy nagyon fontos biztonsági intézkedés. Megpróbáljuk elkerülni a légtér egységes lezárását. A másik új tényező az, hogy az ICAO irányvonalak most már megvannak a folyamatos munkával munka eredményeképpen, és így biztonsági kockázat elemzést tudnak készíteni a légitársaságok a nemzeti felügyeleti hatóságaik iránymutatásai alapján, és így szofisztikált eszköze van a légitársaságoknak, hogy eldöntsék, hogy biztonságos-e repülni. A felügyeleti hatóság természetesen szabályozó jogkört gyakorol de a tagállamokban van egy központi hatóság tehát, illetve az Eurocontrolnak nem kell azt mondania, hogy egy egész légteret egységesen lezár. Az elmúlt órákban az Egyesült Királyságban 250 járatot kellett törölni, ez nagyon fájdalmas volt az érintettek számára, de nem kellett több ezer járatot törölni, ez történt volna, hogyha teljes légtérzárlatot kellett volna elrendelni, és úgy gondolom, hogy ez szerencsésebb megközelítést. A legfrissebb információkról annyit tudnék elmondani, hogy minden tagállam az SRA megközelítést követi. Ez a légitársaságokra nagyobb hangsúlyt fektet, illetve az ő felelősségükre. Alacsony szinteken Bréma, Hamburg környékén már lezárták a légtért, illetve Berlin környékén. Az Egyesült Királyságbeli helyzet valószínűleg ma már enyhülni fog, de azért vannak a tegnapi leállításoknak további következményei, hiszen tegnap több járat nem tudott elindulni. Ma több megbeszélést tartanak a helyzet értékelése és kezelése érdekében. Vannak különbségek abban, hogy a tagállamok hogyan kezelik a problémát, ebben legyünk őszinték magunkkal, de például Németország ma csak célzottan zárt le légtér részeket, és ezért korlátozott lesz ennek a hatása. Ez más lesz, mint tavaly ilyen tekintetben. Önöket mindig tájékoztatni fogom a legfrissebb információkról, vagy a titkárságot, és hogyha lesz írásbeli frissítés, ez nagyon hasznos lesz. Tudom, hogy önöknek reagálniuk kell a választókerületekben feltett kérdésekre, és köszönöm szépen Baldwin úr, én leszek, akkor majd az összekötő, továbbadok minden információt a tagoknak, amit öntől megkapok. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések ezzel a beszámolóval kapcsolatosan? Köszönjük szépen a legújabb információkat, és remélhetőleg ez a vulkán lassan megnyugszik, és visszatérhetünk a normál kerékvágásba. Köszönöm szépen. Egyéb kérdések. Hogyha nincsen több felvetendő kérdésük, akkor köszönöm a tolmácsok munkáját és a kollégáim munkáját, és